Good morning, colleagues. Welcome. Jó reggelt, kollégák! Üdvözlök mindenkit! Remélem mindenki jól érezte magát a nyári szünet alatt. Oh, this is, the room's a little... Most egy új teremben vagyunk, úgyhogy egy kicsit kérem a kollégáimat itt is az elnökségnél, hogy tekergessék a fejüket, hogy lássam, hogy ki jelentkezik Először is kérdezem, elfogadják-e a napirend tervezetet? Úgy látom, igen, akkor az előző ülésénk jegyzőkönyvének elfogadását javaslom. Július 8-án, 9-én volt ezek az üléseink, nincs senkinek felszólamlása akkor az Európai Unió 2014-es pénzügyévére vannak az általános költségvetés prioritásairól fogunk szavazni, de előtte egy percben Dura asszonynak megadom a szót, hogy bevezesse a témát. Köszönöm, elnök úr. Valóban kell ejteni néhány szót, mert nagyon szoros határidővel kellett elfogadnunk ezt a jelentést. Három módosító, kompromisszumos módosító született az utolsó pillanatban. Az egyik kompromisszum azt szeretné, hogy a tengeri költségvetést egészíteni ki a furótornyak és külső hajók tekintetében. A LERA a második ilyen módosító, és ez a turizmushoz is csatlakozik, mert ez az ágazat és ez a kompromisszum átvezet a hármas kompromisszumra. A munkacsoportokban tudom, hogy felmerült néhány gond, a költségvetésre való tekintettel azonban meg kell egyeznünk, a 2014-es költségvetésre való tekintettel. A vasúti ügynökség, turizmus és a tengerészeti témákban, ez tehát ezeknek az egyike. Köszönöm szépen! Nincs kérdés, úgy látom, akkor bele is sapunk a közepébe elkezdjük a szavazást, de előtte kipróbáljuk a masinát. Yeah, can I just remind you as well that you'll see the results on your individual screen because we don't. Most itt nincs közös kivetítő, úgyhogy mindenkinek a saját kivetítőjét kell nézni, ha az eredményeket akarja látni. Próbaszavazást megnyitom, mindenki szavazzon valahogy. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Működik a gép, és nem is vagyunk többen, mint ahányan lehetünk, úgyhogy akkor kezdhetjük a szavazást. 6651 es mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 6657 es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 6633 as A 6-6-ot nem fogom mondani a közeljövőben. 33-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 0-0 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 52 mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk. 53-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 54-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 24-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 55-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 56-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 20-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Egyes kompromisszum következik, mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 03-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 04-es és a 34-es együtt mellettük ellenük tartózkodás elfogadtuk őket. 35-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A következő kettő kiesik, úgyhogy a 06-os 29-esről szavazunk együtt mellettük, ellenük tartózkodás, elfogadtuk. 07-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 08-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogad. 16-os mellette, ellene, tartózkodás, ellenőriznünk kell a 16 as megnyitom a szavazást a 66-16-osról. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. 14-20 arányban elutasítottuk. 17-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 21-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 30-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 50-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 25-ös mellette ellene tartózkodás ellenőriznünk kell a 25-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk szavazategyenlőség mellett. 31-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 18-as, 23-as együtt mellettük ellenük tartózkodás elfogadtuk. 01-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A vélemény tervezethez tartozó módosítók következnek. Egyes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes mellette ellene tartózkodás elutasítva. Hármas mellette ellene tartózkodás elutasítva. Hatos mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Négyes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk ötös mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, hetes mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, nyolcas mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, kilences mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 19-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 18-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 20-as, 20-asról nem szavazunk, és a 21-esről sem, sőt a 22-23-asról sem. 24-es mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 26-os mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 27-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 25-ös részenként első rész az e-cars kifejezésig mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodás ellenőriznünk kell a 25-es második részéről a szavazás eredményét. Géppel megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Huszon egyes, mondja az elnök, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 29-es mellette ellene. Tudom, hogy csak az önök frakciója szavaz rá, de azért ellenőrizzük. 29-es asszony módostója mellette ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 30-as mellette ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 31-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 38-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, és akkor a záró következik. Megnyitom a záró és ha mindenki szavazott, akkor megállapítom, hogy 30 igen, 5 nem szavazat mellett elfogadtuk a szöveget. Köszönjük Durand asszonynak a kiváló munkát. Next vote is... Következő napi pontunk, amiről szavazzunk, a jogalkotási felhatalmazás és a bizottság végrehajtási hatáskörének gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzés nyomon követése. Társelőadóink vannak, 11-es módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 9-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 1-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 12-es, 13-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 2-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 14-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 3-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 4-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 15-ös mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 18-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Zárószavazás Gépi úton szavazom, megnyitom a szavazást. Everybody voted. Mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. 31-en szavaztak mellette, egy szavazott három tartózkodás elfogadtuk, elfogadtuk gratulálunk Kún és Elkadraui uraknak. Ezzel a szavazás végére értünk. Next is the... Következő napi rendi pontunk. A tengeri, tengeri területrendezés és a partmenti övezetek integrált kezelése a következő a következő napi rendi pontunk, Meissner asszony. Tessék. Und, uh, liebe Kolleginnen und Kedves kollégák, tudom, hogy a tengeri, tengeri politikában furcsának tűnik a vasúttal foglalkozni, de ez egy nagyon izgalmas és jövőbe mutató kérdés, úgyhogy talán érdemes róla néhány szót vesztegetni. Az Európai Uniónak hétszer olyan hosszú partszakasza van, mint az USA-nak, és az Európai Unió vizei jogi értelemben nagyobb területet tesznek ki, mint a szárazföldek. Tehát azért az EU tengeri tevékenysége nagyon jelentés, és nálunk a kereskedelem 90%-át, a külkereskedelem 90%-át az EU tengeren bonyolítja le, és ez az arány még nőni is fog, és akkor még nem beszéltünk a halászatról sem, és a tengeri olajkitermelés volumenéről, és a szélenergia kinyerésről, sőt, most már egyéb bányászati tevékenység is folyik tengeren, mint az olajfúrás. Tehát és a jövő, jövőben ugye hullám és árapály erőművek is fognak épülni, és tudjuk, hogy számos anyag származik a kék biotechnológia révén, például a kozmetikai iparban. Tehát nagyon is fontos számunkra, hogy mi történik a vizeken. A 2007-es integrált tengerészeti politikát megalkottuk, valamennyi tagállam azt mondta, hogy ez fontos és jó, ezen gondolkodni kell, és egyre több ember foglalkoztatása kötődik a tengerekhez, éppen ezért érdemes lenne a keleti tenger, az északi tenger, a földközi tenger tevékenységeit jobban összehangolni, egységesebben szabályozni, és a különböző hozzájuk a tengeri gazdasághoz kötődő gazdasági ágak területén is megvizsgálni ezeknek a hatását. 2007-ben is már felmerült tehát ez, és már akkor azt mondtuk, hogy egyszer majd ki kell osztani, hogy mely európai ország nagyjából miért felelős a tengereken, hiszen eleve van némi specializáció. Ebben a bizottságban az utóbbi négy év során folyamatosan foglalkoztunk a kérdéssel. 2010-ben írtam már egy jelentést az integrált tengeri politikáról, aztán Kambucákos úr írt egy jelentést, amely jogalkotási ö, célú volt, és ö, el is fogadtuk azt. Aztán ö, ehhez hozzá is rendeltünk utána egy költségvetési sort, és tavaly pedig Spiasztan Ellis volt az, aki a Kék Növekedés címmel írt jelentést, nem véletlen, hogy megszületett, és hogy tavaly született meg ez a jelentés, hiszen a kék növekedés a 2020-as növekedési stratégiának fontos pillére. Azt ígértük, hogy növekedés és foglalkoztatás növekedés lesz, és a tengeri foglalkoztatás óriási potenciállal rendelkezik a biotechnológia révén, például de az előbb említett ágazatok révén. Már most 14%-át az EU össz GDP-jének a tengereken termeljük meg. Ennek logikai következménye az, hogy integrált legyen a part tilvezett gazdálkodás is, és szülessen egy háromdimenziós tengeri szabályozás, tehát hogy ne csak a tenger felszínét, hanem a mélyét is szabályozzuk. Ennek az a különlegessége, és azért szükséges, mert ez, mert ezáltal lehet elérni, hogy ugyanazon a helyen fent-lent is lehessen tevékenységet végezni. Ugye a parti övezetben sok nyersanyagkinyerés, állattenyésztés, halászat egyszerre folyik. Ezeket össze kell hangolni. Egy kicsit elkésve született meg ez a jelentés. Szerettem volna, hogyha hamarabb megszületik, de ez van. Most már mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy sikeresen lezáruljon a folyamat. Len néhány módosítási javaslatom, szerintem ezek elengedhetetlenek voltak. A bizottság azt mondta, hogy a területrendezés a tagállamok kompetenciája, és a tengeri területrendezésre ez azonban nem érvényes, és ezt a bizottság is elfogadja, hiszen ott sokkal nehezebb a határokat meghúzni, ezért keretirányelv megalkotására tettek javaslatot, és ennek az előzményeképpen megpróbáljuk megőrizni azt, amit a jelenlegi területrendezési törvényekben jó, és közössé tenni, ami közössé tehető. Németországban például van egy úgynevezett VAT tenger, amely egy szigorúan védett természeti terület, de azért turizmus megengedett ott, és mégis ugye nagyon közel ehhez komoly hajóforgalom zajlik. Egy tengeri terület rendezés ilyesmit szabályozhat okosan, hogy hogyan lehet úgy a parti övezet gazdálkodást előmozdítani, hogy a fenntarthatóság szempontjai is érvényesüljenek, és a természetvédelem is. Minden tagállamnak tehát saját kötelessége tengeri területrendezési terveket alkotni, és emellett még egy integrált partjövezet gazdálkodási tervet is. Én úgy javis, módosítom a saját szövegemet, hogy hogy a tengeri területrendezési tervbe kéne integrálni a parti övezet gazdálkodási tervet. A bizottságnak az elképzelése nem ez volt, és a tagállamok viszont azzal értenek többségileg egyet, amit én mondok. Beleírtam azt is, hogy azon tagállamok, amelyeknek nincs tengerpartja, öt ilyen van összesen, Ausztria például érintett. Kérdéses az, hogy Ausztriának be kelljene tartani egy ilyen területrendezési tervet. Nyilván Mecklenburg-Vorpommern tartomány is különleges, mert nem minden vonatkozik egyes tengerpartokra, amely másokra igen, ugye speciális tengerpartok is vannak. Az ötös cikkben és a hetesben is beszélek erről, hogy mi fedhető le tagállami szinten tengeri területrendezési tervekkel, az nyersanyagkinyerés, a turizmus, és a kék növekedéssel kapcsolatos témák, ezeket föl kell azonban tételesen sorolni szerintem. Ugyanakkor ez nem lesz zárt lista, hiszen minden tagállamnak más jellegű a tengeri gazdasága, így a kék gazdasága is, tehát itt be kell adni a tagállamoknak azt a rugalmasságot, hogy saját listákat állítsanak össze. Az ötös cikkben is változtatást eszközöltem, itt közlekedési szempontból fontos ez a bekezdés mert az volt a szöveg alapján kialakuló benyomás, hogy csak hajók közlekedhetnek az ott megjelölt területeken. Én ezt a szöveget pontosítottam, hogy világos legyen minden tagállam számára, hogy mit akarunk. Ami pedig az időkeretet illeti, nagyon ambiciózus terv áll előttünk. Én azt támogatnám, hogy a tengeri területrendezés tervekre vonatkozó európai szabályozása lehetőleg gyorsabban megtörténjen, de nyilván a tagállamoknak némi időre lesz ehhez szükségük. A tagállamok nyavajáit ugye figyelembe kell venni, már volt egy szubszidiaritási klauzula, amelyet a tagállamok abban a formában elutasítottak, meghúzták a vészféket, de hangsúlyozni kell, hogy ez csak egy keret a nemzeti területrendezési tervek kialakításához, nem, hogy nem kell, hogy túl hamar megijedjenek. Köszönöm az árnyék előadó kiváló együttműködés. Thank you very much. Moving on to those... Nagyon szépen köszönjük. Akkor Kún úr következik a néppárt részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen Gezéne Meissnernek is a munkát. Nagyon gyakorlati jellegű kiváló munkát végzett, úgy gondolom. A jelentés már június óta készülőben van, és mindenki, aki megbeszéléseket folytatott az egyes kormányokkal, vagy regionális kormányokkal, és nagyon pozitívan tekintenek erre a, erre a jelentésre, hiszen nagy jelentősége van a tengerekkel való bánásmód, a tengerek kezelése területén. És mivel tengerekről van szó, általában határokon átívelő tevékenységekről beszélünk, gondoljunk az energiatermelésre és egyéb más területekre, Kivételt képeznek természetesen a más szabályozott ágazatok, de ezt Gezina Meissner is hangsúlyozta. A nyíltengeri energiatermelés területén természetesen be kell venni a jelentésbe, ide tartoznak a különböző vezetékek is. Nem szeretnénk, hogyha a különböző tengeri területeket feldarabolnák a vezetékfektetést miatt, hanem meg lehet állapodni abban egymás között, hogy mindazon területeken, mindazon tengereken, ahol tengeri, nyíltengeri erőművek, energiatermelés történik, ott közös energiafolyosókat teremtsünk, igaz ez a földgáz vezetékekre is. Ilyen értelemben nagyon fontosnak tartom ezt a szöveget. Emellett fontosnak tartom azt, hogy a turizmus is szerepel a szövegben, és a halászat is. Fontos, a különböző halászati területek világos kijelölése és ennek szerepeltetése a jelentésben. Sok terület egyébként, sok témakör a Környezetvédelmi Szakbizottság illetékességébe tartozik. Fontos, hogy itt azért ne alakuljanak ki konfliktusok, De hát mindannyiunk érdeke nyilvánvalóan, hogy különböző védelem alatt álló területeket is kijelöljünk, akár a Natura 2000 hálózathoz tartozóan, akár más jelleggel. Ahogyan Gezéne megfogalmazta, Európában növekedésre is szükség van, ez azt jelenti, hogy hasznosítanunk kell tengereinket, anélkül, hogy az erőforrásainkat elpazarolnánk, eltékozolnánk. Azt azonban nem szeretnénk, és ezt szeretném még egyszer hangsúlyozni, hogy európai szinten túlzott szabályozás vagy túlzott tervezés történjen. Tehát fontos, hogy ne jöjjön létre még egy új közigazgatási vagy szabályozási szint. De egyébként úgy gondolom, hogy Gezéne nagyon jó munkát végzett, és jövő hétkeddig be tudjuk aztán nyújtani, azt hiszem, a módosítóinkat, ha szeretnénk ilyenekkel élni. Köszönjük szépen a szocialisták részéről Danális képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy egy olyan kezdeményezésről van szó, amely egy valós szükségletet elégít ki, nem olyasmi, amit az európai intézmények csak úgy előhúztak a kalapjukból. Sok területen a különböző tagállamok a határokon átnyúló jelleg miatt nem tudnak egyedül cselekedni, ami az európai tengereket és tengerparti területeket illeti egy átfogó megközelítésre van szükség. A tengerek nagyon nagy potenciált rejtenek, de ezt nem tudjuk kiaknázni, hogyha nincs tengeri területrendezés európai szinten. Egy nagyon fontos szempont, A tengeri területrendezés és a partmenti övezetek integrált kezelése területén az, hogy bizonyos régiók már neki kezdtek ennek a munkának. Vannak saját kezdeményezéseik. Az világos, hogy a keretirányelv már létezik azonban, és megvan a politikai eltökéltség is az iránt, hogy legyen egy közös terület, tengeri területrendezés. A régiók készen állnak arra, hogy saját céljaikat összefogják, és ezeket mind egy közös tengeri területrendezés keretén belül egységesítsük. Fontos szem előtt tartanunk azt, hogyha azokat a gazdasági tevékenységeket, amelyek az európai tengeri és partmenti területeken zajlanak, nem integráljuk, akkor elszalasztjuk azt a lehetőséget, hogy gondját viseljük a partmenti övezeteknek környezeti értelemben és a tengereknek is természetesen, és ez utóbbi egy nagyon fontos szempont. Köszönöm Gezine Meissner szövegét, munkáját. Nagyon fontos definíciókat is tartalmaz, azonban az ötös cégben a célkitűzések megfogalmazásakor egy nagyon jó új ötletet is bevezet Gezine Meissner, ez a tengeri területek közös hasznosítására vonatkozik, ennek alapját egy dinamikus hozzáállás, megközelítés jelenti. A hatos cikkben szerepel a tervezésbenni rugalmasság, ami szintén nagyon fontos szerintem, ugyanis fontos, hogy A tengeri területrendezésre vonatkozó terv tartalmazza mind a környezeti, mind a gazdasági szempontokat. Ami a területrendezésre vonatkozó határidőket életét Gezine Meissner realisztikusabb, négy évet irányoz elő, illetve ezt javasolja, hogy négy évet javasolt tehát a tagállamok esetében a területrendezési tervek elkészítésére. Egy nagyon nehéz, idő, időt igénylő feladat ez, valószínűleg éppen ezért a tagállamok majd több időt szeretnének, nem csupán négy évet. Ami a szomszédos tagállamok közötti együttműködést illet és a határokon átnyúló területkezelést, valamint egy közös tengerpolitikai víziót. Gezine Meissner szeretné biztosítani azt, hogy konzisztencia valósuljon meg, és következetesség. Ez rendkívül fontos a tagállamok közötti együttműködésben, hiszen fontos, hogy közösen meghatározzák a célokat, és a megvalósításban együttműködjenek az Európai Bizottsággal is. Végezetül pedig a tengerekhez való nyilvános hozzáférés, Ismét az ötös cikket említem, valamint a kilences cikket, amely a tengeri terület rendezési irányával foglalkozik. Ezekkel kapcsolatosan be fogok nyújtani néhány módosítót, de még egyszer gratulálok a jelentéstevőnek. Köszönöm szépen, elnök úr. Greens, Mr. Taylor. Köszönöm szépen Taylor úr a zöldek nevében. Well, thanks, Chair. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, Miss Meister asszony a munkáját. Szerintem összességében ez egy nagyon jó jelentés. Van egy-két dolog azért, amit véleményem szerint még föl lehetne jobban tárni, például a fenntartható turizmus idegenforgalom kérdését a tengeri környezetben, illetve a klímaváltozás hatásait is lehetne ide vonni, hiszen ezeknek komoly hatása van a partmenti területekre, illetve a vízminőségre, nem szabad ezt figyelmen kívül hagyni, vagy lebecsülni. Tehát ez a két dolog hiányzik még, illetve hát ezeket jobban ki kéne dolgozni. Aztán van itt még egy kérdés, az úgynevezett kék növekedés. És a fenntartható kék fejlődés. Úgy vélem, hogy a jelentésnek feladata az is, hogy világossá tegye, hogy, a világ, hogy az egészséges, az egészséges tengeri környezet nem csupán egy eleme, egy sok más elemből álló összességnek, nem, ez a lényeg, ez a kiindulási alap. Nem szabad, hogy nem szabad, hogy a tengeri környezetet károsítsuk, mert ezzel az arany tojás tojó tyúkot öljük meg. Tehát azt kell elérnünk, hogy a tengeri környezetet védjük. És erről is szól a tengeri területrendezés, illetve a part, integrált partilvezet gazdálkodás, hiszen stratégiai szakpolitikákat hozhatnak ezek létre, Ugyanakkor nem szabad ezt a közjót tönkretennünk. Tehát erre oda kéne figyelni mindenképpen, ez érzékeny kérdés. Várom a további vitákat, és természetesen lesznek majd módosítóink is, de eddig végül is nem rossz a helyzet. Elnök, köszönöm szépen. Foster asszony az ECR-től. Thank you, Chairman. Thank you. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, Meissner asszony. Peter Van Dalen ma nem tudott eljönni. Én helyettesítem, felolvasnám azt, amit átadott nekem. Először is hálás Meissner asszonynak a munkájáért. A bizottsági javaslat jogi alapja foglalkoztatja, illetve a partjövezet gazdálkodásra vonatkozó részeket kisé könnyedebbé kéne tenni úgy vélte, hogy a jelentéstevőnek sokkal jobb az álláspontja, vagy állásfoglalása, mint a, mint a bizottságnak. Nos, ezeket a gondolatokat szeretném kiegészíteni. Valószínűleg az én hazámban van a legnagyobb részesedése a parti övezeteknek. Nos, Egyesült Királysági szempontból úgy véljük, úgy véljük, hogy a tengerrel rendelkező országok, vagy parttal rendelkező országoknak ki kell alakítani a saját parti övezeti gazdálkodásukat és tengeri területrendezésüket. Ez igaz az Egyesült Királyságra is, a brit parlament foglalkozik ezzel a kérdéssel. Már léteznek olyan szabályok, amelyek, amelyeket alkalmaznak az Egyesült Királyságban. A parlament, a brit parlament fogadta el ezeket. Tehát valójában mi nem azért aggódunk, hogy hogyan kéne tervezni, vagy kell -e egyáltalán stratégiai tervezés, hanem az a probléma, hogy vannak olyan tagállamok, akiknek nincsenek ilyen terveik, illetve rendezési stratégiájuk. Talán túlságosan preskriptív ez a, ez a javaslat. Egyfajta keret nem lenne ártalmas, de nem hiszem, hogy jogszabályokat kéne ezen a területen hozni, ez szerintem túlságosan tágértelmű, túlságosan bonyolult a dolog. Véleményem szerint azt kéne javasolni a bizottságnak, hogy ezen, ezen tágértelmű, bonyolult szabályrendszer helyett vizsgálják meg azokat a tagállamokat, akik eddig még nem hoztak létre ilyen tervet, hogy mit csinálnak ők. Tehát nem kell szükségtelen plusz szabályokat létrehozni, amikor van amikor bizonyos tagállamokban, például az Egyesült Királyságban is vannak már nagyon jó átfogó jogszabályaink. A tagállamoknak természetesen saját döntéseket kell hozni ezekbe, ezeken a területeken, és nem véljük úgy, hogy az erős együttműködés gondot jelentene. Messner asszony mindent megtett azért, hogy próbálja kiegyensúlyozni a javaslatot, de legközelebbi, a legközelebbi alkalommal arra kérném a bizottságot, hogy, amik, hogy a bizottsági ülésen, szakbizottsági ülésen, számoljon be arról, hogy mely tagállamoknak van megfelelő rendezési terve vagy gazdálkodási stratégiája, és melyek azok a tagállamok, ahol nincsen ilyen, amelyek le vannak maradva. Azt hiszem elég egyértelműen beszéltem. Ezek a fennmaradó problémák gondot jelentenek, és az ECR tehát így vélekedik. Köszönöm még egyszer Meissner asszonynak. Köszönöm, elnök úr. Elnök, köszönöm. Imbrasszas úrra az árnyékjelentéstevő, de nem tudom, hogy Kolicsek úr a nevében mondaná valamit. A GUE frakció nevében. Kolicsek úr, akkor Krámer úr. Ja, ich bedanke mich natürlich. Nagyon szépen köszönöm én is a jelentéstevőnek a munkát. Természetesen remek, hogyha van közös európai tengerpolitikánk, de ha csak a hazámat nézem, és az imént épp meggyőződtem arról, hogy hazám helyzete az egész euró érvényes, akkor azt láthatjuk, hogy még tagállamon belül sincs illetékes hatóságunk. Németországban mind a külügyminisztérium, mind a közlekedési minisztérium, a, keres, a belügyminisztérium, a a különböző büntények miatt, és így tovább. Tehát különböző minisztériumok felelősek a tengerekért. 7-8 minisztérium összeül, amikor problémák megoldására van szükség, ez rengeteg pénzbe és időbe kerül, és a végén nem is születik jó eredmény. Németországban 20-30 éve vitáznak a közös német tengerpolitika létrehozásáról, és még mindig nincs eredménye. Ezért úgy gondolom, első lépésként a tagállamokat fel kellene szólítani arra, hogy saját tengerpolitikájukat koordinálják, Véget kell lenni, vetni ennek a badarságnak, ennek az össze-vissza gyakorlatnak, ami létezik, és hogyha a tengerparttal rendelkező tagállamok ezt megtennék, ez már egy óriási előrelépés lenne, és ezt követni az európai együttműködés. Fontos, hogy ez ebben előrelépés történjen, hiszen máskülönben jó, ha jelentés születik, de egyébként a megvalósításban én nem igazán tudok bízni, nem hiszem, hogy megérjük a közös európai tengerpolitika megvalósulását. Noha mindenkinek persze azt kívánom, hogy minél tovább éljünk. Mm, én is szeretnék még néhány szót hozzászólni, mondja az elnök. Szeretnék még egyszer köszönetet mondani a jelentéstevőnek. Amikor megnéztem a szöveget, világosá vált, hogy van egy választóvonal észak és dél között az Európai Unióban. Az északi országok már legalábbis elkezdtek elindulni az úton egy tengeri terület rendezési terv felé, és aztán ott vannak azok az országok, amelyek még csak neki sem láttak a munkának. Ezek a déliek. Úgy gondolom tehát, hogy a jelentés jó időben jött létre, és nagy szükség van rá. Visszatérek arra, amit Mihály mondott, hogyha megnézzük a különböző tengerpartokat és tengereket, tengeri területeket, sok minisztérium, illetve több minisztérium illetékessége alá tartozik egy-egy tagállamon belül is ezek szabályozása. Az én hazámban van egy ügynökség, amely ezzel foglalkozik, de nem minden tagállamban létezik egy külön erre létrehozott ügynökség, amely összefogná a különböző alterületeket. Úgy gondolom, nagyra törő cél a közös tengeri területrendezés. A három, de még a négy éves határidő a tervek létrehozására is ambiciózus, ezt azt hiszem még közelebbről meg kell vizsgálnunk. Vannak olyan tagállamok, akik úgy gondolják, hogy hát jó, legyen egy integrált tengeri területrendezés és a partmenti területeket is kezeljük integráltan, De ne vegyük bele a szárazföldi területeket, mert azokra már van szabályozás. Tehát hogyan szabályozzuk a partmenti területeket, ha, szárazföld, ha magára partra nem vonatkozik a szabályozás? Nem mondhatjuk, nem húzhatjuk meg a vonalat, hogy jó, itt a tenger innentől kezdve érintkezik a szárazfölddel, akkor itt vége van a tengeri területrendezésnek. Tehát én nem értek egyet azon tagállamokkal, akik így érvelnek, és a kompetenciákból adódóan, kompetenciák kérdéséből adódóan azt mondják, hogy a partokat vegyük ki a szabályozásból. Tehát ebben a jelentéstevővel értek egyet. Foster asszony elmondta, hogy az Egyesült Királyság, ugye Szigetország és a partmenti területe nagyon nagy, ez valóban így van. Viszont látom azt is, hogy a partmenti területeknek van olyan része is, amely a környezetvédelmi értelemben nagyon fontos megóvnunk. A jelentés vonatkozó részeivel ezért egyetértek, és hát látható már most az, hogy a tanácssal nagyon kemény tárgyalásokra kell számítani, ezért Teljesen egyetértek azzal is, hogy az elsődleges tárgyalási pozíciónk nagyon kemény kell, hogy legyen. Monteszi asszony érkezett, ha nem tévedek, a tengerekkel foglalkozó főigazgatóságtól. Érdeklődéssel hallgatom, hogy miért gondolja azt, hogy a három év miért megvalósítható határidő. Um, I would like to start to congrat- Köszönöm szépen először is. Szeretnék köszönetet mondani Mester asszonynak. Kemény munkát végzett hogy ilyen rövid idő alatt sikerült elkészíteni a jelentést, és ilyen jól. A bizottság üdvözli a jelentéstevő jelentését, amely elfogadja a bizottság javaslatát. Nagyon érdekes javaslatok, módosítások vannak a jelentésben, amelyek a jogalkotási folyamatra vonatkoznak, tehát alapvetően tudjuk támogatni a, az erre vonatkozó módosítások tartalmát. A részletekre térvén, most a vitában elhangzott, hogy mennyire fontos a rugalmasság. A bizottság is úgy véli, hogy a rugalmassággal a tagállamoknak kell valahogyan bánni. Tehát a tagállamoknak a stratégia vagy a tervek tartalmával kapcsolatban vállalni kell a teljes körű felelősséget. Ami a meghatározásokat illeti, itt is több javaslat elhangzott, például a tengeri területrendezés vagy a partjövezet gazdálkodásra vonatkozó meghatározások kiterjesztése szerintem hasznos. Azzal is egyetértünk, hogy a tagállamok felelőssége az, hogy mi a területrendezési programok vagy a partjövezet gazdálkodási stratégiák tartalma, ezt megismétlem, és az Európai Uniónak nincs olyan szándéka, hogy mikro menedzsmenti szinten beavatkozzon ezekbe a folyamatokba. Nos, hangsúlyoznám tehát, hogy ez a szándékunk továbbra is változatlan. Nézzük az integrált parti vezet gazdálkodást. Az irányelv az irányelven belül örülünk annak a, ennek a módosításnak, amelyet Meissner azt javasolt. Ugyanakkor úgy véljük, hogy az integrált partiövezet gazdálkodási folyamat eredménye, tehát hogy legyen egy stratégia, ez mindenképpen kívánatosabb lenne. Tehát ragaszkodunk ahhoz, hogy egy tevékenységi listát tartsunk meg, amelyet a 8-as cikkben olvashatunk, miért nagyra érzékeljük a modosítók, hogy egyfajta megoldást találjunk az integrált partővezet gazdálkodás problémáira. A javaslat egyik kulcs eleme az integrált megközelítés biztosítása, a tenger és a szárazföld interakció van, tehát hogy a, hogy a tengeri területrendezést és az integrált partjövezeti gazdálkodást valahogyan össze tudjuk békíteni. A 8-as cikkre vonatkozó módosítás érkezett ebben a témában. Fontnak tartom, hogy a szárazföld és a tenger összekapcsolódásának jelentőségét ne csökkentsük. A javaslat másik fontos eleme, a határon túli együttműködés megerősítése. Ez továbbra is előfeltétele a növekedésnek, illetve a tengerfenék kell kapcsolatos gazdasági tevékenysége kiaknázásának. Fontosnak tartom, hogy igazi együttműködés legyen, ne csupán egy, egyeztetés. Nos, Fontosnak tartom tehát, hogy a tagállamok, a tagállamok illetékes hatósága, illetve a többi érintett fél is részt vegyen ezekben a folyamatokban. Ha megengedik, Foster asszony felvetésére reagálnék. Szeretném megragadni az alkalmat, hogy még egyszer elmondjam, hogy nem szeretnénk átfedéseket létrehozni ezzel a javaslattal. A négyes cikk is erről szól. A négyes cikkben azt mondjuk, hogy a stratégia kidolgozásához a tagállamok a már létező mechanizmusokat, stratégiákat is felhasználhatják. Tehát nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy nem, nem, nincs semmiféle olyan szándék, amely arra irányulna, hogy leromboljuk az eddig elért eredményeket, vagy hogy átfedéseket hozzunk létre. Végezetül, hadd mondjam el azt, hogy nagyon pozitívan gondolkodunk a jelentésről, illetve a javaslatokról, a módosítók tartalmáról, bizonyos kérdéseket ezekért föl fogunk tenni, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy világosan értjük a módosítások tartalmát, de támogatóan viseltetünk a módosítók iránt, és arra szeretném kérni a szakbizottságot, hogy gyorsan folytassák le a vitát, mert ezáltal folytathatjuk a tárgyalásokat a folytathatják a tárgyalásokat a tanácssal ebben fontos témában. Elkezdhetjük a háromoldalú egyeztetést, és már akár a parlamenti mandátum lejárta előtt le lehet zárni. Köszönöm. Köszönöm szépen, kívánna az előadó még bármit hozzáfűzni? Igen, néhány megjegyzésem lenne. Általában véve tényleg úgy van, és Brian Simpson és Michael Kramerrel együtt világos, én szerintem is, hogy az lenne a legjobb, hogyha a tagállamok meg tudnának egyezni arról, hogy melyik tagállamnak mi a kompetenciája. Ugye Németország a föderalizmus világbajnoka, gyakran bosszantó a föderalista rendszer, de végül is működik. És nyilván az lenne a legjobb, hogy a parti szakaszokról a tagállamok meg tudnának egyezni. De hát hat éve történik erre kísérlet. Mindenki azt mondja, hogy ez jó dolog. Minden évben vagyok egy konfer- ott vagyok egy konferencián, ahol elhangzik ez szóban, meg a keleti tengeri stratégia, az északi tengeri stratégia, a földközi tengeri stratégia. Hát azért van valami, van már néhány alap a kooperációra, de a tagállamokkal nem könnyű bánni, meg egymással sem könnyű bánniuk tehát sok keret, amely ugyan létezik, nem elegendő. Ha európai keretet hozunk létre, azt is úgy tekintik, hogy ez nem a mi dolgunk, minket nem érint. Én viszont azt mondom, hogy egyfelől legyen a keret, az európai keret rugalmas, ugyanakkor szólítsuk fel a tagállamokat arra, hogy egyes tengeri területrendezési témák kapcsán legyen együttműködés közöttük. Hát ugye minden határokon átnyúló a tengerekkel kapcsolatban a hajók és a halak egyaránt. Jack is jól mondja, igen, nem akarjuk, hogy átfedések legyenek. Egyes országok már folytatnak ilyen együttműködést. Nem azt mondom, hogy tökéletes, például Németországban, Niedersachsen tartomány ilyen együttműködése másokkal, de működik az ökológiai diverzitás megőrzése érdekében és egyéb témák érdekében. Tehát vannak jó példák, amelyeket más tagállamok is átvehetnének, vagy legalább, vagy jobban is megcsinálhatják akár. És nem is a tagállamok gyakran a hibásak. Az északi tenger, meg a keleti tenger annyira sűrűn be van hálózva a gazdasági tevékenységgel, hogy elkerülhetetlen, hogy már ott eddig is kialakultak együttműködési keretek, jó lenne, hogyha ez máshol is megszületne. Ehhez akarunk jogi keretet adni, de egy rugalmas jogi keretet, mert ha nem rugalmas, akkor a tagállamok úgy is elutasítják, de mégis szükség van egy európai koordinációra is európai szintre. Ennyit erről általánosságban, és Chris Taylornek annyit mondanék még, hogy világos, hogy az integrált tengeri politika egyik alapelve, hogy azt mondjuk, hogy együttműködésre van szükség, értelmes keretek között, értelmes témák mentén, és a gazdasági, kölcsönös gazdasági és előnyök érdekében, és a zöldebb hajóforgalom érdekében, az offshore tevékenységek környezetbarátabbá tétele érdekében. Ezek olyan témák, amelyekkel mindenki egyetért, olyan prioritások. A tenger hasznosítása csak akkor működik, hogyha még van valami a tengerben, egészséges a tenger úgy, ahogy, és még van mit belőle kimeríteni. Köszönöm szépen mindenkinek a sok hasznos megjegyzést. Elnök. Köszönöm. Emlékeztetném a kollégákat, hogy ennek a jelentésnek ö, illetékesei vagyunk, de a Környezetvédelmi Bizottsággal közösen. A módosítók benyújtási határideje szeptember 10-e 12 óra délben, és november 5-én lesz a szavazás a Trump bizottságban, de nagyon sürgősen 5 napon belül be kell nyújtani a módosítókat. Nem tudom, hogy az MV és a halászati bizottságban milyen dátumok vannak, de nekünk szeptember 10-e 12 óra a benyújtási határidő. Következő napirendi pontunk a Belső Piac és Fogyasztóvédelmi Bizottság témája. Michel Dantin ennek a témának nálunk az előadója, mit véleményt írunk. Köszönöm szépen, elnök úr! Az elektronikus kereskedelmi piac kibővülőben van, nagyon sok munkahelyet teremtenek itt, és e, növekedés van folyamatosan itt e, de ha az európai e-piacról beszélünk, akkor azt kell látnunk, hogy a fogyasztók csak 9%-a és a termelők 18%-a él gyakran, e, gyakorlatilag az e-kereskedelemmel. Itt is van persze növekedés, ami az elszolgáltatások minőségét illeti, az elkereskedelem sikere azon áll vagy bukik, hogy elégedettek-e a fogyasztók és a szállítók tudnak-e alkalmazkodni a rugalmas feltételekhez. Az európai piac azonban továbbra is széttöredezett, a postai piac. Azt látjuk, hogy nincs együttműködés a különböző hálózatok között, mert a működtetői a postai hálózatnak inkább versengenek egymással, és nem együttműködnek egymással. Azt is kell látnunk, hogy az európai postai hálózatok között nincsen interoperabilitás, és a postai szolgáltatások minősége alacsony, meg bízhatatlan a határokon átnyúló posta küldemény küldés, ezért úgy gondoljuk, hogy ha azt akarjuk, hogy az elkereskedelem aránya nőjön, akkor a célországokban közvetlenül ösztönzőket kell megfogalmazni, és alkalmazkodnunk kell a világban vezető szerepet betöltő ilyen kereskedelmi szégekhez és szabályokhoz. Ebben a kontextusban ki kell építeni egy európai e piacot, amely a sokféleségét figyelembe veszi ennek a növekvő piacnak. A csomagküldő szolgálatok nyomon követhetősége is nagyon fontos lenne az interoperabilitás megteremtése érdekében, és európai szinten tény, kéne tenni ezért valamit. A csomagküldés szolgálatok kapcsán a bizottság nak hálózata van. Ahogy a parti gazdálkodás kapcsán itt is korai lenne még jogalkotást javasolni. Először a meglévő irányelvet kellene felülvizsgálni. A piac még nagyon kialakulatlan. Kicsi a határokon átnyúló csomagküldő és egyéb küldőszolgálatok között a verseny, a pozitív verseny, tehát ezek a történelmi szolgáltatók nehezen állnak át az e szolgáltatásokra, ezért szükség lenne egy olyan platform, ahol minden érintett szereplő együtt leül és egyeztet. Ezt javaslom mivel nagyon rövid idő alatt kellett ezt a véleményt megalkotni, szóban is hozzá szeretnék fűzni néhány dolgot. A postai szolgáltatások nemzeti szabályozás alá esnek, de e, erősíteni kéne európai szinten ezek együttműködését, és az európai szabályozás a postai területen meg kell erősíteni. Vannak ennek társadalmi vonzatai is, szociális előnyöket hozhatna, a városi közlekedés besűrűsödése, a csomagküldés nehézsége kapcsán felmerül, hogy ki a felelős egy csomag elakadás esetében, melyik szakaszban a fogyasztó szem, kihez fordulhat, mi okozza a jelenlegi hatékonytalanságot a szolgáltatók, küldő szolgáltatások szabad versenyét kéne megteremteni. A kereskedők azért felelősek, hogy a csomagról és a szállításról a megfelelő tájékoztatást megadják. Meg kell állapítanunk, hogy a csomagok nyomon következhetősége nem kielégítő a fogyasztó szempontjából, keveset tud a fogyasztó arról, hogy mi történik, és sok az elveszett csomag, amely nem utánkövethető, hogy hol és miért veszett el, tehát amíg ez nem erősödik meg, nem is várható, hogy a szolgáltatás iránt nő a bizalom. Hogy ezt a problémát orvosuljuk, egységesíteni kéne azokat az információkat, amelyeket az internet oldalakon ahhoz kötelező szerepeltetni, hogy nőjön a bizalom. A címkézés az a a szállítások minősítés, egységes minősítése hozzájárulhatna ahhoz, hogy a cégek is jobban élhetnének az ilyen típusú szállítással, és a fogyasztók számára pedig a szolgáltatások minősége nőne. Ez volt a lényege a véleményemnek. Nagyon sok szereplővel leültem, e-commerce, az e-kereskedelem képviselőjével is. Mindannyian azt mondják, hogy jobb pozitív versenyre lenne szükség, jobb láthatóságra és nyomókövethetőségre, a felelősségek világosabb elosztására, és a meglévő szabályozások rendes alkalmazására, amely, ha megtörténne, akkor gazdaságunk fellendüléséhez is hozzájárulhatna. Az IMCO bizottság jelentéstevőjével egyébként szinte mindenben egyetértek a téma kapcsán. Nagyon szépen köszönjük Dantán úrnak. Elkádraúj urat kérni most fel az, a szocialistáktól, hogy mondja Köszönöm, köszönöm elnök úr. El kell, hogy mondjam, hogy Bernadett Vernyó árnyék előadót képviselem most itt. Engem kért meg, hogy helyettesítsem. Na, meg szeretnénk köszönni Michel Dantának a munkát, aki ezt a nagyon komplex témát ügyesen, ö, röviden összefoglalta. Támogatjuk a megközelítését, amennyiben a szolgáltatások, szállító szolgáltatások minősége ö, ezáltal nő, az e-kereskedelem a néppártnak is egyik prioritása, és valóban tisztázni kell, a felelősségi köröket. Nekünk van néhány módosítunk, ami a business to businessre vonatkozó javaslatokat illeti. Itt garanciákat szeretnénk a küldemény elvesztése, elveszése esetén, és az Amazon-szerű csomagküldő szolgálatokra is ezt vonatkoztatni szeretnénk. Ami a cím kézés és a nyomon követhetőség kérdését illeti. Ezek is jó gondolatok számunkra, és mi olyan megközelítést javasolunk, amely a postai hálózatok jelenleg együttműködésére épít, ami a tarifális kínálatok, a díjszabások versenyét illeti, nagyon sok jobbításra van itt szükség. Kéne adni egy egyablakos ügyintézésben aláírható szerződés típust, amely határokon átnyúló módon érvényes lenne, és úgy gondoljuk, hogy esetleg az is felmerülhet, hogy felül kell vizsgálni a posta, posta irányelvet, de ez nem feltétlenül szükséges, ha annak érdemi ö, alkalmazása ö, megtörténik, és ebbe a szövegbe is bekerül ennek a tanulsága, hiszen valóban, ahogy az előadó is mondja, mindannyiunk érdek ez a szolgáltatás hatékonyságának növekedése. Sajnáljuk, hogy a szociális kérdéseket nem fogalmazta meg az előadó. A csomagküldő szolgálatoknak ugyanis van egy olyan területe, az itt dolgoztatott emberek szerződésének jellege és munkakörülményeinek minősége, amelyről tabu beszélni. Ez is hozzátartozik a szolgáltatások minőségéhez. És a fogyasztó és gyártó közötti kapcsolatrendszer között ne felejtsük el a csomagküldő szolgálatok mögött álló emberállomány sem. Meissner úr következik. Ja, vielen Dank. Nagyon szépen köszönöm elnök úr, és köszönöm a jelentéstevőnek is a tervezetet. Mi csak véleményt alkotunk, az illetékes szakbizottság az IMCO, de mégis nagyon érdekes téma ez, amely összefügg persze a közlekedéssel is. Nagyon fontos, hogy világszerte érvényes szabályozás szülessen én még eh, ahhoz a generációhoz tartozom, amely kevesebbet vásárol az interneten, inkább boltba megyek, de a lányom például eh, világbajnok abban, hogy eh, az interneten vásároljon, az elkereskedelemben, tehát ezért fontos ezt a tendenciát is nyomon követni a szabályozásban, és az USA-ban is nagyon fontos az elkereskedelem, illetve az USA-val való tárgyalások során is fontos volt, hiszen hogyha az Amazon nagyon nagy teret nyer, akkor sokan attól tartottak, hogy akkor Európában bezárhatnak akár a könyvesboltok és Én imádom a könyvesboltokat, ezért ez valóban nagyon szomorú lenne, de visszatérve a tárgyra, nagyon fontos, hogy ezen a területen szabályozás történjen, és a KKV-knak is lehetőséget biztosítsunk, hogy megállják a helyüket a piacon. Persze, sok esetben ingyenes a szállítás, és gyakran meg is lehet találni a hibást, hogyha, illetve a felelőst, hogyha valamilyen gond adódik, de hát például a munkakörülményekre azért kihatással lehet ez az elkereskedelmi rendszer, az Amazonnál voltak ilyen esetek, és fontos, hogy a nyomon követhetőség, tehát az, hogy tudjuk, hol van a csomag, és ki a felelős, kifelel érte, hogy ez világos legyen. És nem egyszerű minden esetben megállapítani azt sem, hogyha sérül a csomag, akkor ki felelős, kinek kell pénzügyi értelemben is felelősséget vállalnia. Nem szeretnék most belebocsátkozni a részletekbe, sok mindent már elmondtak, a jelentéstevő is elmondta részletesen, hogy miről szól a szöveg. Néhány módosítót be fogunk nyújtani, és nagyon fontosnak tartom, hogy jó vélemény szülessen, mert fontos ez a szabályozás. Lichtenberger asszony a zöldek részéről parancsoljon. A szállítási láncolatok kérdéséről nem tudunk úgy beszélni, hogy nem említsük meg az Amazont, illetve hogy ne beszéljünk arról, hogy a csomagküldő szolgálatok milyen gyorsan szállítják ki a csomagokat és kikkel szállítatják ki. Elkádraui kollégához csatlakoznék. Annak alapján, hogy az elmúlt hónapok során milyen információk kerültek napvilágra a nagyvállalatokról, a szociális kérdést nem söpörhetjük félre, hiszen a szociális dömping kérdése mindenképpen előtérbe kerül, ha erről gondolkodunk. A jelenlegi piaci helyzetet tekintve ahol már azt láthatjuk, hogy van néhány kevés nagyon nagy vállalat, amely a munkavállalók kárára cselekedve megpróbálja egymást kiszorítani, és itt vannak a kisvállalatok, akik pedig betörnének a piacra, de nem sikerül nekik, mert nem tudnak helytállni szemben a nagyokkal. Tehát azt látjuk, hogy egy nagyon negatív struktúra alakult ki a piacon amikor a munkakörülményekről beszélünk, valamint a különböző normák és biztonsági előírások betartásáról a szállítás során. Ez tehát számomra egy nagyon fontos szempont ebben az egész vitában. Ami a minőség kérdését illeti, itt mindig egy nehézségbe ütközünk, ugyanis, hogyha egy csomagot nem szállítanak ki, akkor általában az jut elsőként eszünkbe, hogy egyfajta csalás történt. Az elkereskedelemen tehát sok esetben nagyon gyanús kereskedők vagy eladók nem szállítják ki a megvásárolt terméket, viszont zsebbe teszik a pénzt. Ezt a kérdést is meg kell vizsgálni, aztán az engedélyezett kereskedők kérdését is meg kell vizsgálnunk. A liberalizálás sok esetben talán nem hozza rendbe a felmerült problémákat, mint ahogyan azt korábban feltételeztük. Továbbá azt is láthatjuk, hogy a nagy vállalatok az elkereskedelemben tehát nyomást gyakorolnak a piacra, erre is oda kell figyelni, és emellett a kereskedelem illetve a közlekedés, illetve szállítás széndiokszid kibocsátásának csökkentését itt nem vettük figyelembe. Fontos, hogy ezt is figyelembe vegyük, hiszen máskülönben csökkentjük a dosszié minőségét, értékét, és ez is kihatással van persze a fair versenyre. Úgy gondolom, tehát néhány dolgon itt majd változtatni kell. Köszönjük szépen, Kolicek úr! Köszönöm szépen, elnök úr! A közlekedési szakbizottság tagjaként meg kell állapítanom, hogy Ma néhány járat kimaradt ismét csak, mert Prágában leszállt a köd, ezért egy kicsit elkéstem, ezt szerettem volna elmondani. Most viszont rátérek a véleménytervezetre. Az elkereskedelem piacán működő csomagkézbesítők számára nyilvánvalóan világos alapvető szabályokat kell teremtenünk, a piac széttöredezett, ezért világos körülményeket kell ten, teremteni. A liberalizációt nem segít, ami segítene, az a meglévő szabályok egységesítése volna, erről már beszéltünk a múltban, viszont nem jutottunk eredményre. Úgy gondolom, hogy nagyon jó irányt szab a vélemény szerzője, ami a csomagok nyomon követhetőségét illeti, kis csomagok esetén ennek nem lesz nagy jelentősége, viszont a nagyobb csomagok esetében Beszéltünk erről a Galileo kapcsán, megvan ennek a lehetősége. Azonban az elkereskedelemben éppen kisebb csomagokról beszélünk, kisebb csomagokat küldenek, és Meissner kolléganő is elmondta, hogy egyre előrébb jutunk az usa való kereskedelemben, de sok olyan esetről tudok, amely révén egyre élénkül az elkereskedelem Kínával is, és Kínával kapcsolatban nincs ilyen szabályozásunk. Továbbá a felelősség kérdése szintén tisztázásra vár. Számomra azonban a legfontosabb az, hogy a különböző csomagszállítóknál hogyan is néznek ki a munkakörülmények. Az irányelvekkel különböző irányelvekkel szabályoztuk, hogy a teherautóknak hogyan kell közlekedniük, hogy most betartják ezeket a szabályokat, vagy sem, az egy másik kérdés. De a kisebb tehergépjárművek esetében, a 3,5 tonnáig terjedő súlyú tehergépjárművek esetében nagyon szörnyű munkakörülményeket láthatunk. Sokszor nagyon kis csomagokat szállítanak ezek, keresztül kasul Európán, és szintén, szinte napi 24 órát dolgoznak ezek a szállítók, szörnyű körülmények között csodálkozom is, hogy nem történik még több autóbeleset, mint amennyi már történik egyébként is. Ezen a területen még nem tettünk eleget, egyetértek a jelentéstevővel abban, hogy itt egységes körülményeket kell teremteni, legalábbis az Európai Unió határain belül. De olyan probléma ez, amely nem csak Európát érinti, hanem globális ügy. Kínát, Bangladest vagy akár latin-amerikai országokat is befolyásolhat, vagy érinthet ez a probléma. Ezt is ezt sem szabad eh, szem előtt évesztenünk, Sztanálová asszony. Několik eh, málo doplnění také. Köszönöm szépen, elnök úr. Néhány részletre irányuló megjegyzésem lenne. Szeretnék én is köszönetet mondani a vélemény előadójának. Nagyon sok fontos témát sorolt fel. Örülök annak, hogy a minőséget, az árazás és az átláthatóságot, tehát az árazás átláthatóságát, például az administratív költségeket fontosnak értékelte. Ez egy nagyon komoly probléma, és a KKV-k számára egyáltalán nem elhanyagolható. Az is fontos, hogy a felelősséget meg tudjuk állapítani. egyértelműen minden esetben meg kell tudni határozni, hogy ki a felelős miért, a csomagszállító, vagy a, az e-kereskedelemmel foglalkozó, értékesítő, stb. stb. Koklicsek úr említette, hogy nagyon felaprózódott piacról van szó, ezért kell egyértelmű viszonyokat teremteni. A dolgozók érdekeit is természetesen védenünk Aztán fontosnak tartom még a hatékonyságot is, nem szeretném, hogyha üresen vagy félig üresen furikáznának ezek a, ezek a teherautók. Köszönöm, Pirker úr. Äh, Köszönöm szépen, lenne néhány pótolagos megjegyzésem. Gratulálok a vélemény megalkotójához, de három megjegyzésem lesz, hogy mi is a online kereskedők felelőssége a lekövethetőség szempontjából. A fogyasztók érdekében fontos, hogy egységes szabályok érvényesüljenek, ez a négyes pontban szerepel itt. A bizottságot arra szólítjuk föl, hogy vezessen be ilyeneket. Én ezt kibővíteném, ezt a követelést, felszólítjuk a bizottságot, hogy kezdeményezze azon a csomagküldők körében annak a megtiltását, hogy információk nélkül menjenek a csomagok. Ugye ez jelenleg sok csomagküldőnél csak szolgáltatás, hogy nyomon követhető a csomag sorsa, a többségnél ez nincs jelen. Ez lenne az értelmes megoldás, ugyanúgy, ahogy például a légi utasok csomagjai kapcsán ez ma már régóta kötelező és működő rendszer, hogy ha nem érkezik meg a csomag, akkor is lehet tudni, hogy hova lett, mi van vele. Itt is, tehát ezt kéne bevezetni, és mindezt egységesen globális szabályok alapján. Ezt én ide hozzáfűzném. Az ötös kapcsán még azt is elmondanám, hogy én itt is egy kicsit uh, itt, általán, túl, itt viszont túl általánosnak tartom a megfogalmazást. Uh, szerintem egyes országokban kiválóan működik a rendszer, mások pedig egyáltalán nem működik, tehát itt nem lehet ilyen általánosan fogalmazni, nem lehet összemosni ezeket egy ponton belül. Ennyi megjegyzésem lenne, egyébként pedig gratulálok a szöveg szerzőjének. Köszönöm szépen. Danten úr, attól tartok, hogy nincs jelen körünkben biztos, nem lekövethető, hogy hova lett a biztos. Kíván-e ennek ellenére bármit még hozzáfűzni? De Motte úr kíván szólni. Köszönöm szépen, elnök úr, hogy megadta nekem a szót. Gratulálni szeretnék Danten úrnak a szöveg minőségéhez, a javaslatok minőségéhez, és a különböző felszólalók gondolataihoz. gondolataihoz. Örülök annak is, hogy ez a vita zajlik, tovább lép, és nekünk is az a célunk, hogy a zöld könyv révén minden szereplőt meghallgatva végül is egy közös anyagot dolgozzunk ki. Köszönöm. dante úr, akkor most az öné a szó. Köszönöm, elnök úr. Mindenkinek köszönöm, aki megszólalt a vitában. A vita nagyon hasznos volt, és kiegészítette azt, amit én elmondtam. Felhívnám a figyelmüket azonban egy pontra, amelyet senki nem említett. Szakbizottságunk gyakran beszél a városi közlekedés nehézségéről, a városok telítettségéről. A e kereskedelem révén a városon belüli e, házhoz vitel egyszerűsödhetne, e, tehát a város tervezéskor bele kéne e, foglalni az útépítés tervekbe például azt, hogy mit lehet megtakarítani ilyen küszöbiktől küszöbik terjedő csomagküldési szolgáltatásokkal, és azt mivel érdemes végrehajtani, milyen járművel, mert ha ez elterjed, akkor ugye még jobban kibővül, akkor belélegezhetetlen lesz lassan a levegő. Köszönöm szépen. Ennyit erről, és a módosítók benyújtási határjait közlöm, szeptember 18-án 12 óráig kell ezt megtenni, és reményénk szerint november 5-én szavazunk majd a témában. Az IMCO szavazás pedig csak december 16-17-én lesz, nekünk az első dátumunk, tehát szeptember 18, aztán pedig november 5. Köszönöm, következő témánk jön. EMSZA, az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökségnek a több éves finanszírozása. Taylor úr következik. Köszönöm, elnök úr. Nem vagyok a jelentéstevője ennek a kérdésnek, ennek a témának. Szeretném megköszönni a kollégák igen konstruktív módosítását, amelyek módosításait, amelyek támogatják a jelentést. Egyébként vannak olyan módosítók, amelyek az én saját gondolataimait fejtegetik. Ennek örülök, a 20-as és a 21-es Dominik Vlasto féle módosítókat emelném ki külön. A, a bővítési folyamat, illetve az európai szomszédsági politika hatását sem szabad elfelejteni, hiszen ezek is hatással vannak az európai tengerekre. Nagyon örültem annak, amikor azt láttam, hogy a kollégák az összes frakcióból örülnek annak, amit, illetve támogatják azt, amit én mondtam, tehát több finanszírozást kérnek az EMSA, tehát az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség feladataira, mint amennyit a bizottság előirányzott. Nem űrhajózási technológiáról van szó, hanem ez is, ez más tudomány, ez a tengerészeti tudomány, egyértelmű dolgok vannak benne, finanszírozást kell hozzá biztosítani. A különböző olajszennyezésekkel, a különböző olaj- és gázipari létesítményekkel kell foglalkozni. Nagyon fontosnak tartom az, hogy a, a hajók és az olaj- és gázipari létesítmények által okozott tenger szennyezéssel hatékonyan tudjon foglalkozni az EMSZA, megfelelő szolgáltatásokra van szükség, és ez csak úgy érhető el, hogyha megvan a szükséges forrásuk, költségvetéshez. Ehhez nem bonyolult a dolog. A földközi tenger keleti részén új földgáz és kőolaj lelőhelyeket fedeztek fel, fedeztek fel. Ez, ehhez az tartozik természetesen, hogy ott is fúrásokat fognak majd létrehozni, és ez pedig azt fogja jelenteni, hogy több tankhajó fogja a földközi tengert szelni ezután. Az nem szállnak ezért erre is figyelni kell, tehát hogy a földközi tengeren és a fekete tengeren megnő a hajók, a tankhajók száma, és feladatuk az is, hogy az olaj és az olaj és földgáz szennyezésekkel szennyezésekre fölkészüljenek, és azon jelleggel tudjanak reagálni. Ez nagyon fontos, különösen a földközi tenger területén. És egy nagyon érdekes javaslatot is olvashatunk, például a műholdas figyelés nem csak erre, tehát nem csak a szennyezés figyelére alkalmas, hanem arra is, hogy a kalóz tevékenységet föltérképezze. Nagyon fontos az, hogy a különböző EMSZA hajók rendelkezzenek a megfelelő felszereléssel, illetve hogy tudják segíteni az európai szomszédségi politikában résztvevő országokat. Az EGSB véleményt fűzött ehhez a jelentéshez, és 179 egy arányban egyetértettek velünk abban, hogy nem elégséges az a 160 millió euró a elkövetkező 7 éves időszakra, amit a bizottság javasol az EMSZ-nak. Ez nem elégséges. Az új szolgáltatások garantálásához nem elégséges ez a költségvetés. A korábbi eh, MFF-ben ez 154 millió euróval volt, most többlet munkája lesz majd az emszárak, tehát több munkát kapnak, de a költségvetésüket nem emeltük. Nem volt egyszerű létrehozni az EMSZ-t, és emlékezzünk arra, hogy a Prestige és az Erika katasztrófájának nyomán hoztuk ezt létre. Egyre nő az ilyen ö, katasztrófák száma, meg kell próbálni ezeknek a szociális és környezeti hatásait, negatív hatásait csökkenteni, így aztán az EMSZA munkáját meg kell könnyíteni, és lehetővé kell tenni azt, hogy egyáltalán dolgozni tudjon. Hogyha támogatjuk, ha jobban támogatjuk az EMSZ-t, akkor ők jobban és hatékonyabban tudják védeni a, a parti területeket, illetve hatékonyabban el, tudják érni, nagyon valószínűséggel tudják megelőzni ezeket a katasztrófákat. Jövő szerda délután lesz egy árnyékjelentéstevő ülés. Strasbourgban néhány részletet még tisztáznunk kell. De egyébként úgy gondolom, hogy nagyon okos javaslatokat olvas, vagy ajánlásokat olvashatunk itt, és remélem majd a szakbizottság is támogatni fogja. Köszönöm. Elnök De Grandes úr következik az EPP a néppárt nevébe. Köszönöm szépen, elnök úr! Ma nem arról vagyunk hivatottak dönteni, hogy az EMSZA jól vagy rosszul teljesíti a feladatát, hanem másról van szó. Erről már korábban beszéltünk, tehát hogy valami mennyire érdemes új feladatokkal felruházni az EMSZ-t, tehát erről már beszélt az előadó. Ma arról kell beszélnünk, hogy hogy lehet mindezt finanszírozni. Honnan fizetjük ki? Nagyon fontosnak tartom, hogy a megnőtt feladatkört megnőtt költségvetéssel párosítsuk. Egy nem kis gond van csak, ez pedig az, hogy csökkennek a forrásaink. Ma hallottuk azt, hogy az EMSZ-t EMSZ tevékenységi körét kiterjesztették, ez jó, Ma azt hiszem, hogy vissza kell térnünk a realizmushoz, el kell gondolkodnunk ahhoz, hogy mindennek mi lesz majd az eredménye, és egy okos megegyezést, egy okos döntést kell hoznunk. Szerintem ez a bölcsesség hagyja át a módosítókat is. Az egyik preambulum bekezdés arról szól, hogy a nagyobb, hogy a nagyobb feladatkört vagy a megnövekedett feladatokat nagyobb költségvetéssel kell párosítani, de hát mindezt ugye a megszorítások közepette. Nem egymással licitálunk, hogy ki ad több pénzt, hanem realistának kell lenni. A bizottság 154 millióról, ez a jelenlegi költségvetés, 160-ra növeli a költségvetést a következő tervezési időszakra, hát ez nem túl nagy növelés. az előadó véleménye 185,5 millió lenne, ezzel mi is egyetértettünk, mások is. Lekenstein úr pedig 190 millió eurót javasolt. Hát azt hiszem, lehet hogy a számokkal dobálózni, de legokosabb, hogyha realisták maradunk. támogassuk az előadót. Az előadó ugye egyeztetett az EMSZ-val és a bizottsággal, és a szükséges minimumból indult ki, tehát abból, hogy mi az a legkisebb költségvetés, amely elegendő a megnövekedett feladatok elvégzéséhez. Nos, azt hiszem, tényleg realistáknak kell lennünk. Kevés a forrás, A kollégák felvetései szerintem nagyon is bölcsek, okosak. Ezek kapcsolódnak a e, javaslatokhoz, tehát alapvetően egyetértünk, koherensek a javaslataink, az elképzeléseink, és a az 1406 per 2002-es rendelet módosítását, mert ugye elfogadtuk, tehát megadtuk, felruháztuk a, a, az ügynökséget az új feladatokkal. Két újabb hajó megvásárlásáról is beszélt az előadó, ezt, is jubos, ezt én is nagyon okos dolognak tartom, és ugye a Kanári-szigetekről van szó, amely ráadásul a szívemhez igen közel áll. Hogyha itt is földgáz vagy, vagy olajipari létesítmények jönnek majd létre, akkor nagyon fontos az, hogy az emsz az emsz megadjuk ezeket a hajókat, és nyilván ezek olyan hajók lesznek, amelyeket átalakítanak majd, hiszen eredetileg nem ez volt a céljuk, hogy olajszennyeződéseket tudjanak megszüntetni, illetve hamar oda tudjanak jutni, ahol a szennyeződés történt. Nos, remélem, hogy sikerül megoldanunk a problémát, és a megszorítások közepette is létre tudunk hozni egy elégséges forrást. Köszönöm, Lácht Fridu! Köszönöm szépen, elnök úr. Fleckenstein úr képviselétében vagyok itt jelen, aki nagy ö, ö, hagyományokkal rendelkező ország ö, home szülöttje. Ö, nem akarok vele versengeni, de mégis azért elmondanék néhány dolgot. először is tudnunk kéne, hogy mit akarunk, több kompetenciát, több felelősséget, és hogyha a, az IMSA ö, olaj- és tornyaival kapcsolatos kompetenciáit ki akarjuk bővíteni, akkor ö, arra is kell gondolnunk, hogy mit lehet majd ebből végrehajtani, és a végrehajtáshoz nyilván költségvetésre is szükség lesz, és nekem erős kétségeim vannak, hogy ez a pénz meg lesz erre a kibővítésre és ha ezt valóban akarjuk, akkor, akkor olyan költségvetést is kell csinálni, amiből ezt lehet finanszírozni. <coughs> Az Európai Bizottság már most is úgy viselkedik, hogy az inflációs pénzromlást nem veszi figyelembe, közben 190 millió eurót akar Fleckenstein úr 14-től 20-ig erre költeni. A bizottság ennél alacsonyabb összeget helyezett a költségvetésbe eleve, úgyhogy nem nagyon hiszem, hogy a bizottság hajlandó képes lesz ezt az összeget megnövelni. Ugyanakkor nem kell általánosan kiterjeszteni a szervezet kompetenciáit, hanem csak pontszerűen szerintem. Az enszínet kapcsán például biztos, hogy fontos és érdekes lenne, egy ilyen pontszerű kiterjesztése a kompetenciáknak, az új hajók minősítését csak minősített szakembergárda képes jól elvégezni. Végül pedig annyit fűznék még hozzá, hogy bizonyára lehetséges itt kompromisszumra jutni, közös célokat megvalósítani, de a kompromisszum ugyebár annyit jelent, hogy mindenki egy kicsit elmozdul az álláspontjáról. Köszönjük, Bevel asszony, a liberális frakciótól. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem szeretném elmondani még egyszer azt, amit a többiek már elmondtak. Ugye tudjuk, hogy mi az alapprobléma, tudjuk, miről szól ez a jelentés. Arról van konkrétan szó, hogy az EMSZ-nak milyen, az EMSZ-nak milyen költségvetése lesz. Először is szeretnék az EMSZ-nak és kiváló munkatársainak köszönetet mondani. Köszönet az előadónak is. Alapvetően egyet tudok érteni a jelentéssel. Néhány módosítót benyújtottuk ugyan, de azt emelném ki, hogy a mm, földgáz vagy olaj- és gázipari létesítményeknek a, a meghatározását kell bevenni ide a jelentésbe. Hát az EMSA alapvetően válság reakció, tehát az Erika és a Prestige katasztrófája után hoztuk létre az emsz et Ugye, amikor katasztrófa történik, akkor a káosz elkerülendő kell valamilyen illetékes hatósághoz tudni fordulni. Ezért is jött létre az EMSZ. Ugyanakkor megszorításokat kellett létrehozni, vagy kieszközölni, hiszen válságot, pénzügyi válságot élünk meg. 185 millió eurót kér az EMSZA költségvetéséhez az előadó. Ugye, ha megnövekedett, megnövekedtek az EMSZA kötelezettségei, akkor nyilván újabb forrásokat kell nekik szánni erről. Nos, szerintem az EMSZ-nak is el kell gondolkodni azon, hogy mindez milyen hatása lesz a működésére. Nem kérhetünk számon az EMSZ-tól ugyanolyan vagy több kötelezettséget úgy, hogyha nincs meg a szükséges hátterük, tehát a pénzügyi hátterük. Olyan költségvetéssel kell felruházni őket, amelyekkel képesek ellátni a feladatukat. Nos, meg kell nézni azt, hogy ha nem kapja meg az EMSZA szükséges dotációt, akkor vajon ez milyen hatással lesz a munkájukra. Nos, természetesen a bevált gyakorlatok kérdése, az együttműködés, stb. stb. mind nagyon fontos. De font, kiemelném még az információval való, tehát az adatokkal való bánásmód kérdését is. A szakbizottságunk feladata nem csak az, hogy realisták és koherensek legyünk, hanem az is, hogy becsületesek legyünk, és őszinték. Nincs, hogyha nincs meg, az új, nincs meg a plusz költségvetés az EMSZ-nak, akkor nem tudja elvégezni a plusz feladatokat. Ennyire egyszerű a helyzet. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen. Foster Nem. Jó. Kolecsek úr. Köszönöm, elnök úr. Nincs ö, sok hozzáfűzni valónk, de azért van egy kis gondom mindkét. Mi a, a území, tedy tech vodstev. A, ö, mindkét szemponttal. Először is definiálnunk kellene, hogy milyen tengeri területet definiálunk, hogyan definiáljuk, hol vannak a határa, és hogyan tudjuk azt mondjuk műholdról ellenőrizni vegyészként tudom, hogy a nyersolajat ki lehet mutatni a vízben, a különböző oldatanyagokat is lehet monitorozni műholdról, de amint megvannak a műhold képek, utána mit csinálunk velük, ez itt a kérdés, hogyan fogjuk őket kielemezni, és milyen válaszlépéseket tudunk tenni, hogyha adott szabályok megsértését konstatáljuk. Hogyan lehetséges azt garantálni, hogy amit a műholdképen látok, az mondjuk nem egy halraj, ha, hanem egy olajfolt, ahogy én sejtem. Tehát a, az msz tól meg kéne tudni, hogy szerintük mennyi pénzre van szükség ahhoz, hogy érdemi szakmai elemzése ezeknek a képeknek lehetséges legyen. Nem 180 5 vagy 160 vagy 190 millió itt a kérdés, hanem az, hogy mit tehetünk most annak érdekében, hogy a meglévő képeket érdemben elemezzük ki, és hogy pontosabban tudjuk, hogy mely területeket kell fényképezni, és melyik műholdkép alkalmas a jogsértések feltárására, és ezek után mondja meg az EMSZA, hogy szerinte ez mennyibe kerül. Köszönöm szépen, ha más nem jelentkezik, akkor Karamic urat kérdezem a bizottság részéről. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm az előadónak és valamennyi képviselőnek a javasolt módosítókat ehhez a fontos dossziéhoz. Elnök úr, mi Önök mindig a legnagyobb szövetségeseink voltak az EMSZA tevékenysége kapcsán. A néhány hónappal korábban módosított szöveget is támogatták. Az EMSZA-nak mi is pontosabb kompetencia leírást akarunk adni, támogatjuk az ügynökség működését, folyamatosan támogatjuk őket gyakorlati értelemben is, és a jövőben is ezt fogjuk tenni. A javaslat bot az EMSZ-val közösen alkottuk meg, tehát konzultáltunk velük. Az önök szakbizottsága is tudja, hogy általában az ügynökségek költségvetését ismert okokból a költségvetési hatóságok jelentősen meghúzták, és ezeken a kereteken kerül, belül kell maradnunk. Tudjuk továbbá azt is, hogy nyilván több pénzzel többet lehetne elérni, de ha nincs több pénz, akkor, akkor prioritásokat kell megjelölni. E, és nem is olyan nehéz ezt megtenni. Tehát az ügynökséggel közösen leültünk, többféle szenáriót elképzeltünk közösen, mi hogyan működhetni, és mik azok a költségvetési korlátok, amelyeket figyelembe kell vennünk EU szinten és ügynökség szinten. Döntenünk kellett, választanunk kellett. A társjogalkotó leszögezte, hogy amikor új feladatot akarunk adni egy ügynökségnek, idézek, akkor azt csak a jelenlegi pénzügyi perspektíva tükrében lehet megtenni, és a jövőbeli pénzügyi perspektívával összhangban. Tehát ez világosan megmondatott nekünk. Őszintén szólva egy kicsit aggódom, és meg is mondom, hogy mitől főleg. Vannak konkrét feladatai az ügynökségnek. És ha azt mondjuk, hogy itt a plafon, és nem, nem csak az önök bizottsága, hanem az egész parlament és a tanács is beleszólhat a költségvetésbe. Ha azt mondjuk, hogy felmegyünk 85-re 25 millióval, akkor le kell valahonnan ezt venni a 115-ből. Tehát nem jöhet kívülről a pénz. Ez azonban közvetlenül érinteni az ügynökség jelenlegi feladatainak ellátását, tehát eh, a képzési, a monitoring feladatokat, a, a tengeri biztonság növelésére vonatkozó feladatait, tehát eh, azért hoztuk létre az ügynökséget, hogy ezeket a feladatokat ellássa, és most ezeket ö, eh, ö, ástánk alá. Többet akarunk tenni a szennyezés csökkentéséért, tehát ha a platformon belül akarunk másra több pénzt adni, akkor ezektől kell, ezektől a tevékenységektől elvenni azt. És ez nagyon nehéz ezt végig követni, hogy akkor mi történne. Egyes témák, a szennyezés elleni küzdelem kapcsán például felmerült kérdések kapcsán kiderült, hogy, hogy a műholdas megfigyelés talán esetleg le, megvalósítható, mondjuk nincs mandátum arra, hogy itt konkrét ígéreteket tegyek, de ha az összköltségvetés valamely ügynökségnek és az ügynökség saját költségvetése is merev, akkor ez fölvet kényes kérdéseket. Tehát ne rohanjunk előre, és ne ö, lőjünk magunknak öngolt, itt körültekintően kell önöknek is eljárniuk. Hangsúlyozni szeretném, hogy a javasolt módosítók szerintem az ügynökség administratív feladatait részben növelnék. Olyan javaslatokat tegyünk csak, amelyekkel az érdemi feladataikra tudnak jobban koncentrálni. Ne további jelentéseket követeljünk tőlük. Aztán az MFF tükrében lehet arra esetleg gondolni, hogy majd több év múlva felül lehet vizsgálni ezeket a kérdéseket, de ez a közeljövőben nem fog megtörténni. Önök is tudják, Taylor úr, egyébként érdemben sok kérdésben egyetértünk, az a baj csak, hogy nem tudjuk, hogy honnan jön a plusz pénz. És mondom, nem szeretném, hogyha az EMSZA alapfeladataitól kellene elvonni a pénzt azért, hogy az új prioritások érvényesülhessenek. Tehát, elnök úr, nem akarom még egyszer hangsúlyozni, hogy miközben a felvetéseiket, elképzeléseiket támogatjuk, nem látjuk igazán, hogy ezt miből lehet megvalósítani, és a parlament más bizottságainak is nyilván el kell mondani a véleményé ezekről a dolgokról. Ha mindenki önök közül azt akarja, hogy jó, akkor ezek az új célok valósuljanak meg, akkor hát el kell vonni az alapfeladatoktól a pénzt, majd akkor erről is döntenek önök. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. kíván -e az előadó bármit hozzáfűzni? Nagyon rövid leszek, elnök úr. Köszönjük ezt a nyílt és érdemi vitát. Amikor a bizottságot hallgatom, akkor ö, azt szeretném azért ö, erre azt mondani, hogy nem azt akarjuk, hogy az EMSA ö, a 155 millióért még-még sokkal-sokkal többet dolgozzon, mi is tudjuk, hogy megszorítások vannak, hanem igen, valóban itt a parlamenten, a parlament szerepén múlik minden, hogy belegondolunk-e kellőképpen abba, hogy a szolgáltatásokat miből hogyan lehet megvalósítani, és ha ezt megtettük, akkor viszont tényleg demokratikusan döntsünk arról, hogy mivel lehetne hatékonyabbá tenni az emszát, több felelősséget adni neki, Ugyanakkor most meg azt mondják nekünk, hogy szép, amit elképzeltünk, de ezt nem lehet megcsinálni, mert nincs pénz. Erre mi nem mondhatjuk azt, hogy attól még nem foglalkozunk ezzel a kérdéssel. A jelentés arra való, az a célunk vele, hogy, hogy igenis a harmadik felekkel folytatott üzletmenetben legyenek megtakarítások, jobb együttműködés révén, egyébként egyes szerződések már ebbe az irányba mutatnak, amit aztán erre lehet fordítani. Az EMSZ-nak sikerült is már bizonyos költségeit vissza a tagállamoktól. Tehát Meissner asszony korábbi jelentésével kapcsolatban elhangzott megszólalásokat hallgatva a integrált tengerpart gazdálkodásra, ha gondolunk, akkor kérem szépen ez a téma is ebbe a körbe tartozik. Mi csak azt mondjuk, hogy egy jobb, összefogatott megközelítéssel az EMSZA tevékenységének racionalizásával igenis el lehet érni ezeket a célokat. És arra is, azért is harcolni kell, hogy a 190 milliót kicsikarjuk. Ugye a költségvetési szavazáson a Költségvetési Bizottság is megszavazott egy magasabb összeget erre a költségvetési sorra. Lightfried úrnak pedig azt szeretném mondani, hogy itt nem arról van szó, hogy hogy több vagy kevesebb feladatok akarunk az EMSZ-nak adni, erről már korábban megszületett a döntés, hanem ahogy Kolecsek úr is mondta, itt új összeget akarunk, és úgy akarunk új összeget, hogy alaposan elolvastam, elolvastuk a bizottság saját becslését, és a szövegüket is elolvastam, amelyben az szerepel, hogy bizonyos szolgáltatások racionalizásával megtakarítható pénz. Ugyanakkor a bizottság nem számol az inflációval, ami szerintem téves megközelítés. Az EMSZ a saját költségvetési terveit is láttam, amely a plusz feladatokkal kapcsolatban szerintük felmerülne. Tehát az én elképzeléseim nem irrealisták, szerintem csak a részleteket kell kidolgozni, és várom éppen ezért az árnyék előadók jövő heti ülését, ahol várom a javaslataikat. Jó, akkor szeptember 17-én fogjuk ezt a témát folytatni. 11-15-kor kezdődik a koordinátorok ülése, és persze egész délután is még együtt leszünk. A turisztikai és forgalmi kérdések kerekasztalán. Should Balvin still not be here at 11.50?